tás következik, ha megengedik, annak érdekében, hogy korán elmehessünk mindannyian ebédelni. A következő napi rendi pontunk pedig egyszerűsített eljárás keretében Matéra asszony jelentéseiről fogunk szavazni az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap témakörében. Név szerinti szavazás következik, a szavazást megnyitom. Have you all voted? Mindenki szavazott? The vote is... A szavazást. Bocsánat, megvárjuk, hogy a képviselőasszony leüljön. Closed. Tehát lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő Matéra jelentésről szavazunk szintén a globalizációs alapról 71 Írország név szerinti szavazás. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Ezt is elfogadtuk. A következő napi randi pont Matéra asszony jelentése, globalizációs alap, 43-as Írország. Név szerinti szavazás, a szavazás megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk ezt is. Következő pedig Matérasszony jelentései közül, ez is a globalizációs alap, az e EGF 2011-001 alsó és felső Ausztria név szerinti szavazás, a szavazás megnyitom. Szavazás megnyitom, mondja újra az elnök úr. Most pedig lezárom, és ezt is elfogadok. Elnézést kérek, úgy tűnik, hogy egyet kihagytam, mert kettőt lapoztam véletlenül. Hellászról, Görögországról elfeledkeztünk. Erről is név szerint fogunk szavazni, a szavazást megnyitom. tehát a szavazást megnyitom, lezárom, tehát lezárom, és ezt is elfogadtuk. Köszönöm szépen Mátére asszonynak, és remélem, hogy Görögországnak ezzel is segítünk. Következő napi rendi pont – Kacmerek úr jelentése, AKCEU közös parlamenti közgyűlés 2010-es évi munkája. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig akkor következik Déli asszony jelentés az Európai Örökség címről. Egyes név szerinti szavazásra szavazást megnyitom. Egyes módosítóról szavazunk. Lezárom. Elutasítottuk. Úgyhogy a tanács álláspontját ezzel jóvá hagytuk, Belia Déli asszonynak pedig gratulálunk. Szerakiáni asszony jelentése következik az Egységes Európai Vasúti Térségről. Először is blokkban fogunk szavazni a Transportbizottság mellett ellene tartózkodás elfogadtuk következik, akkor a kettes módosító mellette ki van, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es név szerinti szavazás a szavazás megnyitom. szavazást lezárom. Elfogadtuk. 47 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51-es mellette, ellene, ezt ellenőrizni kell, tehát az 51-est ellenőrizzük név szerinti szavazás, a szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 52 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük az 52-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. 54-es részenkénti szavazás első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész. Bocsánat, név szerinti szavazás a második részről a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 67-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük az el, a 67 per 1-est, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk meg többséggel. Második rész következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 90-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 97-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész, név szerinti szavazással a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Nagy többséggel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 Lezárom. Elfogadtuk. 145 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 146-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 134-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell, tehát a 134-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 148-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 149 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 150 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 151-es mellette ellene. Ezt ellenőrizzük, tehát 151-es szavazás megnyitom. Bezárom. Elutasítottuk nagy többséggel. 152-es jön mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 53-as mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 136 mellette. Bocsánat. Bocsánat, mondja az elnök, név szerinti szavazás, 136 első része, szavazás megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Második rész jön, a szavazás megnyitom. Lezárom. A második részt is elutasítottuk, harmadik rész jön, illetve az oka fogyottá vált, bocsánat, mondja az elnök úr. És következik az 53-as, itt egy szóbeli módosítás jön Tremóza úrtól, parancsoljon a szó. Where is Mr. Tremosa? Hol van Tremosa úr? doesn't go. It does. Yes. Nem működik, de igen, mégis működik. Köszönöm szépen, mondja a képviselő. Liberális árnyékjelentéstevő vagyok, és a liberális frakció egy szóbeli módosítással szeretne élni. Az utolsó módosít, eh, mondatban, a hatos eh, cikkben szeretnénk kiegészíteni eh, négy szóval, kivéve az állami finanszírozást. Úgy tudom, hogy a többi nagy frakcióbeli jelentéstevő is támogatja ezt. Van -e ellenvetés? kérdezi az elnök. 40 emberre van szükség. We have, I think we have 40. Attól tartok, hogy megvan az a 40. Úgyhogy az 53-asról három részben fogunk szavazni név szerinti szavazással. Az első részről megnyitom a szavazást, parancsoljanak. Lezárom. Elfogadtuk második rész, a szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész jön. Szavazást megnyitom. Lezárom. És ezt is elfogadtuk. 137-es jön mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 153-as, illetve hogy gondolják, akkor a 137-est ellenőrizzük, tehát megnyitom a szavazást. 137-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 153-as mellette ki van ellene tartózkodás, elutasítottuk. 154-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 62-162 együtt mellette ki van ellene tartózkodás elfogadtuk. es megfelelő része mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 162-es megfelelő részét, vagy ellenőrizzük? Tehát ez a 162-es vonatkozó része. A szavazást megnyitom, lezárom, elutasítottuk. Most pedig akkor a 62-es vonatkozó része következik. Az ellenőrzést megnyitom, az ellenőrző szavazást megnyitom. Lezárom. elutasítottuk, illetve elfogadtuk elnézést, mondja az elnök úr. Hát ez rosszabb, mint egy vasúti menetrend. Már megint? Ugyanezt szavazzuk? Most akkor a 162-es vonatkozó részéről szavazunk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 162 mellette, illetve 156 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Most pedig akkor a 62-es megfelelő részéről, vonatkozó részéről két részben szavazunk, ki van mellette az első rész, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 157-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Most pedig akkor megint csak a 62-es, 162-es vonatkozó részéről szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Milyen meglepő. És megint, mondja az elnök úr. Tehát akkor 62-162 vonatkozó részéről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 140-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 141 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, a 141-est, az ellenőrző szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 158 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 79 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 159 mellette ellene Sorry, okay. Forgive me. Bocsássanak meg. Tehát 159 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 79 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Hát valami dejavű érzésem van, ugyanis a 79-es vonatkozó részét ellenőrizzük, ellenőrző szavazást megnyitom. Lezárom. Hatalmas többséggel elfogadtuk. Hetvenkilenc vonatkozó része mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 160-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, illetve elutasítottuk, helyes, az elnök 161 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 163 mellette, ellene, tart, ellenőrizzük. 163-ast ellenőrző szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 164 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 165 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 142 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 143 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 138 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 144 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Most pedig a bizottsági javaslat módosított változatáról szavazunk, név szerint a szavazást megnyitom. Lezárom. És elfogadtuk. Most pedig akkor az állásfoglalási indítványról fogunk szavazni, illetve annak tervezetéről a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 526-os 526 darab igen szavazattal, és Szerek Jáni asszonynak szeretnék gratulálni.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 Nyolcas bekezdés két részben, és név szerinti szavazás lesz. Első rész, a szavazást megnyitom. The vote is closed. A szavazást lezárom. Elfogadtuk második rész, a szavazást megnyitom. A szavazást megnyitottam. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es módosító, név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Tízes bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 16-os bekezdés népszerinti szavazás, a szavazást megnyitom.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 21-es bekezdés mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 22 két részben és népszerinti szavazás első rész, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk második rész. A szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, hát ellenőrizzük, mert nem voltak egyértelműek a jelzések, az ellenőrző szavazást megnyitom. Lezárom, elfogadtuk. 25-ös paragrafus két részben is név szerint elnézést nem név szerint, 25 per 1 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész, itt viszont név szerinti szavazás lesz, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 35-ös bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizni fogjuk. A szavazást megnyitom. A második rész, 35 per 2, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 38 név szerinti szavazás. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. elutasítottuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 12 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 46 két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk négyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 51 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizni fogjuk, az 51-es bekezdést, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 3-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 60-as két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizni fogjuk. 64 per 2, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A preambulum bekezdés. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. D két részben. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes mond az elnök, de gondolom íre gondol inkább. I, igen, I. Két részben. Valaki azt kérte, hogy a D második részére lépjünk vissza, a D második részét ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Ezt elfogadtuk. Akkor most az I preambulum, első rész mellette. A szavazást megnyitom. Második rész mellette ellene tartózkodás. Köszönöm. J mellette ellene tartózkodás. Köszönöm. Hetes melle, mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell. A hetest fogjuk ellenőrizni. Lezárom. Elutasítottuk. A P következik két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Q mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most az állásfoglalási indítványról szavazunk, név szerinti szavazás lesz. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Méghozzá nagy többséggel. Fejlesztés finanszírozásról szóló elszámoltathatósági jelentés következik a DEVE szakbizottságtól. Nincs módosít. Harmadik bekezdés, első része elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk, nyolcas, kitaláltam egy harmadik rész, de nincs harmadik rész, úgyhogy nyolcas bekezdés első része, mellette ellene tartózkodás, köszönöm. Második rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 12-es első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Állásfoglalási indítványról szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Majdnem a végére értünk az európai mozi a digitális korszakban Piotr Boris jelentése. Mielőtt szavaznánk, Boris úrnak megadom a szót két percben. Szanowny Panie Przewodniczący! E, Tisztelt elnök úr! Ez az Európai Film Fesztiválja, és a jelentés pedig a Lux díjat egészíti ki. Válság idején ez ugyanis egy nagyon fontos jelzés az európai filmipar számára. Az európai filmipar már várta tíz éve ezt a jelentést, és ha a jelentést elfogadjuk, akkor felgyorsítjuk a folyamatokat a digitalizálás területén, és az európaiak könnyebben hozzáférnek az európai filmekhez. Köszönök mindenkinek az együttműködést, remélem mindenki igennel szavaz. Nagyszerű, mondja az elnök. Kilences bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 17-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 21-es két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 35-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 36-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 69 két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 92 név szerinti szavazás a szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 93 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 119 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Micsoda egyhangú döntés 123 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 125 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Állásfoglalási indítványról név szerint szavazunk, a szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk nagy többséggel, és Boris úrnak szeretettel gratulálok, illetve az európai filmiparnak szintúgy. Köszönöm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 Okay, we're coming to explanations of vote now. Következzék akkor a szavazatmagyarázat. Szilvesztre asszony, öné a szó. On the Kacmarek report. Kacmarek jelentéssel kapcsolatban.